la séance est ouverte. Jó reggelt kívánok, megnyitom az ülést. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim. Egy kis csöndet kérek vége a pihenésnek. Elég gyorsan fogunk tudni haladni ma délelőtt. Köszönöm azoknak, akik erősítésként hozzánk csatlakoznak. Nagyon nehéz itt tartani csütörtökre a képviselőket, de most vagyunk elegen, úgy látom. Két szavazásunk van az Emergency Aid Reserve-ről egyrészt, amely az MFF-en kívül van, illetve eh, van a kifizetésekről és a saját erőforrásokról szavazás. Ebben a, rendszer, ebben a sorrendben fogunk szavazni, tehát tegnap délután még volt egy probléma, amit aztán a koordinátorok ülésén teljes mértékben megoldottunk. A frakciók megegyeztek abban, hogy hogyan fog zajlani a szavazás, és hogy megvan-e a többség a raportőrünk Jensen asszony mögött. Ez kiderült ebből az utolsó megbeszélésből. Tehát én azt javaslom, hogy outside MFF témában a rendkívüli segélytartalék témáját dolgozzuk fel, Eh, ez az örök nagy füzetében a 234-es és 235-ös oldal. Hát eh, a DEVE szakbizottság javaslata, illetve ki van mellette, a raportőr támogatja, ki van ellene. Tartózkodás. Ezt elutasítottuk, ezt a devés módosítvány. A 589-es az SND-től ki van mellette, raportőr mellette van. Ellene ketten tartózkodók. Ezt akkor megszavaztuk, tehát ez az Emergency and Reserve, ezek az összegek, és akkor elfogadtuk az összegeket. Akkor mehetünk a kifizetésekre. A kifizetésekkel kapcsolatban van szavazólistájuk, és van egy kis anexis függelék, ami elmagyarázza a raportőr számításait, illetve az ő e, háttérmagyarázatát tartalmazza. E hosszú éjszaka áll mögöttünk, nem tudom, hogy mindenki csak a büdzsével foglalkozott-e. Sur, euh, sur les paiements, est-ce que le rapport... Ami a kifizetéseket illeti, e, milyen e, megközelítést alkalmazott a raportőr? Először is azt kell elmondanom, hogy a szavazólisták tegnap a négyes című sorban néhány olyan számadatot tudottak, amelyek nem voltak helytállóak teljesen. Úgyhogy ezeket technikai javításra szorultak ezek, de a maga módosító hely jó volt, tehát jól szavaztunk. Ezt csak azért mondom, hogy ne érezzék azt, tehát, hogy, hogy nem helytálló információ alapján szavaztak. Tehát jó, jó szövegre szavaztak, de egyes számadatok nem voltak helytállóak. Ami meg a kifezetéseket illeti, volt egy listánk, amelyben megállapodtunk. Ezt formálisan kiküldték mindennyiüknek, úgyhogy láthatják, mely címsorok növekedtek, a kifizetések szempontjából, és azt kell mondanom, hogy ez tükrözi azt, amiben a koordinátorok megállapodtak, mármint a növekmények. Aztán a, a vállalások szintjén is, tehát a, a, a kettő közötti diszkrepancia problémáját kezeltük, és az előkészítő cselekvésekre vonatkozóan néhány új sor is adódott. A teljes összeg pedig növekedett a kifizetések szempontjából. 213 millió van a plafon fölött, erre vonatkozóan a flex rugalmasságra van szükség, a humanitárius segélyek ügyében, de nem én vagyok ennek a felelőse, hanem Dehane úr. De megvan a lista önök előtt, amiről most szavazunk, az a, ez a plafon fölötti összeg, ezt megvitattuk, a frakciók meg tudták nézni a listát, meg tudták nézni, hogy a megállapodásnak megfelel mindez. Jó, merci, Anne. Köszönöm, Anne. Azt javaslom önöknek, hogy a kifizetési lista alapján szavazzunk. Ez gyakorlatilag igen egyszerű, mert két szavazás lesz blogban. A raportőr javaslatáról fogunk szavazni először a hagyománynak megfelelően, a bizottságunk hagyományának megfelelően, és aztán blogban szavazunk, majd a frakció, az SND frakció által benyújtott módosítóval, módosítóról, amely egyébként kompatibilis az első blokk szavazással. Tehát a raportőr véleményével kiért egyet, a raportőr javaslatával, ki van ellene, ketten, tartózkodók, Alda tartózkodik, jó? Nos, eh, akkor a szocialisták javaslatait ki eh, ért egyet ezzel? Ki van ellene? Ezt most nézzük meg. Úgy tűnik, hogy eh, az ellenszavazók vannak többen, de kérem szavazzanak kártyával. Tehát mindenkinél itt a szavazókártyája? Kivajlott Any technical problem? Valami műszaki technikai probléma valahol. Nos, eh, akkor én lezárom a szavazást. 13 mellette, 23 de nulla tartózkodás, tehát ezt elutasítottuk. Akkor a kifizetésekkel kapcsolatos problémákat megoldottuk. Tudni kell, hogy ahogy a raportőrünk is mondta, akkor fogjuk tudni elérni ezt a kifizetési szintet, hogyha a rugalmassági eszköz egy részét mozgósítjuk, ami viszont azt követeli meg, hogy az MFF-et kell módosítani, és Jean-Luc Dehan, raportőrünk majd egy jelentést készít ebben az értelemben. E, amikor ez a javaslat készen áll, akkor mindenkinek szétküldjük, e, és a koordinátorok ülésén jövő hétfőn megvizsgáljuk, és ezt követően kerül majd a különleges ülésünk e, asztalára szerdán 15 órakor jövő héten. Jean-Luc mint ahogy Ann Jensen mondta, eh, elkészítjük a jelentést, és eh, a három helyre koncentráljuk majd a flexibilitást, eh, a Ciprus humanitárius segítségnyújtás, illetve a szegénység, gyakorlatilag erről beszéltünk a koordinátorokkal, és elkészítjük ennek megfelelően a jelentést, aztán pedig majd az lesz, amit az elnök úr mondott. Köszönöm akkor én azt javaslom, hogy foglalkozzunk a bevételekkel, az ennek megfelelő módosító indítványok az önök nagy füzetének harmadik és negyedik oldalán találhatók meg. A hármas fejezeten belül tehát van egy sor módosítónk az Aldétól, mindannyi, mindannyi az Aldétól származik. A, raportőr szót kér. Well, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Nem volt szokás e szakbizottságban korábban az, hogy módosítsuk a bevételi oldalt. Ilyen értelemben ez újdonság. A benyújtott módosítók főleg arról szólnak, hogy növelni kívánják az átláthatóságot. Több információt a beszedés költségeiről, meg a feleslegekről, mert a tagállamok sokszor nem közlik állampolgárokkal, azt a tényt, hogy minden évben pótlagos tételek adódnak, tehát és erről szólnak ezek a módosítók. Az átadhatóságról tehát persze a parlament befolyása a bevételi oldalra nagyon kicsiny, nem nagyon nem túlzottan fontos ilyen értelemben a szavazás, nem nagy súlyú, ám mint üzenet feltétlenül fontos. Merci, Jan. Alors, effectivement... Köszönöm, Anne. Akkor ugye önök is emlékeznek arra, hogy a politikai célunk ezen módosítókkal az volt, hogy emlékeztessünk arra, hogy a megválasztott parlament, amely megszavazza a kiadásokat, az valóban beleszólhat ezekbe a kiadásokba, mivel a bevételekbe nem ad valódi beleszólást a szerződés, ezért nekünk kell ezt a jogot magunknak vindikálni, hogy erről beszéljünk. Követeljük a nagyobb átláthatóságot, és azt, hogy kerüljön nyilvánosságra minden olyan információ, amely egyébként rendelkezésre áll, és amely megtalálható az Európai Bizottságnál, és amely, amelynek semmilyen jelentőséget nem tud tulajdonítottak eddig. Noha nyilván a médiát is érdekli, valamint a közvéleményt is. Mi a titkárságnál és a raportőr részvételével egy ma reggel vagy tegnap este kiosztott feljegyzést készítettünk, amely egy olyan táblázatot tartalmaz, amely az összes derogációt tartalmazza az áfa bevételek, illetve a vámbefételek eh, témájában olyan e- e- exempciókat, kivételeket és rabatokat, amelyeket egyes tagállamok eh, élveznek, eh, vagy a rabatos rabatokat, amelyeket egyes tagállamok élveznek és ennek következtében az alakul ki, hogy minél szegényebb egy Európai Uniós tagállam, annál nagyobb a hozzájárulása az EU-s költségvetéshez. Na engem érdekelne, hogy ezt hogyan igazolják a választók előtt. Nyilván ez már egy ideje így van, de senki nem tudja, hogy egész pontosan miért tehát mi már elkezdtük azt mondogatni az MFF tárgyalások elején, hogy és semmi értelme nem volt, e, éppen ezért újra kezdjük, hogy fontos ezekkel a témákkal foglalkozni, mert ezen eseményekkel egy időben kezdtünk beszélni a tartalmáról, az elnökségéről, a szerepéről, annak a, a, a csoportnak, a magas szintű csoportnak, amely a saját bevételekkel foglalkozik, ez része az MFF megállapodásnak, és tegnapi vacsorán is sikerült Barozóval és a többi biztossal erről beszélni. Ez egy folyamatban levő vita, amely szerintem egy érdekes pillanathoz érdek, érkezett el. Én azt javaslom, hogy a begyűjtési költségek igazolására vonatkozó, e, beszedési költségek igazolására vonatkozó blokkról szavazzunk, ez az első oldalon, illetve a 801-es, 802-es e, e, tételben szerepelnek. Eh, ez a begyűjtési vagy beszerzési eh, jövedelmek ki van mellette, illetve költségek, ki van ellene. Hárman vannak ellene, tartózkodók, eh, ezt elfogadtuk. A 803-as módosító következik, amely a surplus available from the preceding financial, financial year ki van mellette, 803-as módosító ellene, hárman, ez az előző évből maradt fennmaradó összegek témája, tartózkodók, akkor ezt elfogadtuk, és most jön a 800, arról már szavaztunk, 804-es következik, e, bírságok ki van mellette. Ki támogatja? Ki van ellene? Hárman. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nincs több szavazni valunk. Valamennyi költségvetéssel kapcsolatos módosítót megszavaztuk. Gratulálok! Dominik Riki, és szomorú, miért? Vége van. Majd a, a többiről is. Bien, écoutez. <laughs> oui, absolument, absolument. Ton groupe a gagné quand même. De a te frakciód megnyerte a szavazást, nyugodt lehetsz. Gratulálok tehát az előadónknak. Voilà, remercier. És Köszönöm valamennyi árnyék előadónak, koordinátornak, valamennyi együttműködő kollégának a munkát, a frakció asszisztenseinek. Hatalmas munkát végeztek. Most akkor még azért nem járunk a végén mindenek. Koordinátorok ülése jövő hétfőn lesz 18.30-kor Strasbourgban. majd egy alelnök fogja elkezdeni az ülést, mert én még Brüsszelben leszek eh, hétfőn. Barozóról találkozom, de majd 19 óra körül megjövök. Koordinátorok ülése, eh, külön ülés eh, szerdán 15 órakor, ott egy Schulz elnökkel való kontaktmunkacsoport fog összeülni. Kedden délután pedig az elnökök értekezletének a napi rendjét, a naptárát az ilyen, a MMF kapcsán kell majd jóvá hagynunk, és a tegnap ma megszavazott 2014-es költségvetés folyamányait. És a többi témára pedig 23-ára második októberi plenárison kerül majd sor és ha megvan minden politikai és jogi feltétel, akkor ezt Ann, még kíván szólni? Akkor az ülés berekeztem.